Szeretném arról, hogy április 7-én múlt évben Nigel Farage-től egy levelet kaptam, az ECR eh, fra, a, eh, frakció vezetőjétől, és az ügyrendre hivatkozik, és az ő mentességi jogának sérelmét panaszolja. Én a megfelelő szakbizottságba eh, továbbítottam ezt a napirendet, és most pedig napról napra megyünk végig a napirendem. Önök előtt áll a napirend, és most pedig napról nem napra megyünk végig a napirendem. Ügyrendi kérdés, parancsoljon!